Uh, dear colleagues, dear colleagues, ladies and gentlemen, uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, it will be very quiet chairing by myself, because I should rather be in the hospital than... Jó reggelt, hát nem mondom, hogy inkább lennék kórházban, mint önökkel, mert torok vagy tüdő problémáim vannak, de azért készültem pszichológiailag, mentálisan már egy fél éve készülök egy ilyen szavazásra, úgyhogy lehetetlen volt, hogy ne jöjjek el, és ne legyek itt önökkel. Úgyhogy a szavazáshoz nagyon sok időre van szükségünk, mert egy-két esetben a kompromisszumos, kompromisszumos módosítóknál rettentő közel lesz, szoros lesz az eredmény, 12.30-ig van időnk, úgyhogy ezt szépen vegyük. In the middle for my health five minutes break. És esetleg közötte 5 perces szünetet tartsunk, az egészségem miatt is, és egyébként is. Az első dolog, amit megteszünk, az, hogy a gépeket ellenőrizzük. Jó, megnyitom a szavazást egy próba szavazásra. Please vote. Okay, it works. Működik a gép, úgyhogy lezárom. Yes. No question, and the answer is quite clear. Every Na, úgy látom, teljesen világos, mindenki optimista szinte, hogy ezt jól oldjuk meg ma. Akkor az első szavazás jelentés tervezett az európai. Yeah. Um, on the proposal for a regulation of the European tehát az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Szolgáltatási E-kártya és a kapcsolódó administratív eszközök bevezetéséről. Mária Spiráki a vélemény előadója. Négy módosításunk is van, amely megegyezik. Rögtön az elejétől elektronikusan szavazunk. Erről a négy módosítóról egyben, és meg is nyitom a szavazást. One SND too many. Ma, uh, one SND too many. Egyel több szocialista van a kelleténél. <coughs> one okay. SND, now is okay. And I close the vote. Thank you. Accepted. Accepted. Most jó. Ezt elfogadtuk. Kedves barátaim, tehát a döntésünk nagyon fontos. Ezt csak azért mondom, hogy mindenki ugyanúgy értelmezze. Azt jelenti tehát, hogy a 7-8-9-10-es módosítót elfogadtuk, az, hogy most elutasítjuk a bizottság javaslatát. Tehát, hogyha a bizottság javaslatát el Utasítjuk, akkor a végszavazásnál igennel kell szavaznunk. Az azt jelenti, hogy elfogadtuk a saját elutasításunkat. Hogyha nem szavazunk, akkor elutasítjuk a nem szavazatunkat itt a négy módosítóról, és ebben az esetben nem fogalmaz meg véleményt a parlament. Ha most igen szavazunk, akkor elutasítjuk a bizottsági javaslatot, ha nemmel szavazunk, akkor nincs álláspontunk. Ezek után nyitom meg a végszavazást elektronikusan. And I close the vote. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ez azt jelenti tehát, hogy az elutasításról döntöttünk, tehát a bizottság teljes javaslatát elutasítottuk. Ezek után a tízes napi rendi pont következik. Mária Spiráki kollégánk második véleménytervezete, hasonló témáról van szó, az elkártya működési keretei. Megnyitom a szavazást, megint négy módosító van az elején. Has everybody voted? Kérdezem, hogy mindenki szavazott-e, lezárom akkor a szavazást. Lezárom, és úgy látom, hogy az első négy módosítót tehát elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy ugyanaz érvényes, mint az előző esetben. Elutasítás mert ezzel a négy módosítóval elutasítottuk a bizottság javaslatát, hogyha igennel szavaznak a végszavazásnál, akkor ez az elutasítás megy tovább, ha nemmel szavaznak, akkor nem formálunk véleményt. Megnyitom a szavazást. <coughs> Accepted. Accepted. Lezárom. We... És elfogadtuk, tehát egyszerűen szólva a bizottság javaslatát elutasítottuk. Let us go to the report by José Blanco López. A következő a 11-es pontunk José Blanco López jelentése. A megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának támogatása. Az 1A kompromisszumról nyitom meg az elektronikus szavazást. And I close the vote lezárom, és elutasítottuk. Most az 1B kompromisszum következik. Megnyitom a szavazást elektronikusan. Egy néppárti képviselővel több van a kelleténél. Most jó, most jó. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. Akkor ezek után, kedves barátaim, a 14. oldalra ugrunk a szavazó listán, és a 22-es módosítóról fogunk szavazni, de hagyok időt mindenkinek, hogy megtalálja a 22-es módosítót. Az én dossziémban a 14. oldalon van, körülbelül az önökében is ott lehet. Tehát a 22-es módosítónál tartunk. ki van mellette, ellene, ezt ellenőrizzük. Uh, amendment 22. I close the vote. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk a 22-est. A 81-es következik. Mellette, ellene, ezt is ellenőrizzük inkább. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. Hát akkor tulajdonképpen szinte mindent ellenőriznünk kellene. A kettes kompromisszum következik mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És két oldallal tovább a 369-es következik mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 370-es mellette, ellene, ellenőrizzük. A 370-est ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Három egyforma módosító, 381, 382, 383 ki van mellette, ellene. A lelnök úr 384-et mondott a 383 helyett. Tehát a 3, 81, 82 és 83 mellette, ellene, tart, de ezt is ellenőrizzük inkább, az a biztos. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 382 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 383 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Négy 18, 4, 19 és 34 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. huszonegy mellette ellene tartózkodás elutasítva. harmincegy mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négy ötvenhárom mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 453-ast a biztonság kedvéért. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 464, 454, 455 azonos, ezekről szavazunk mellette, ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. 39-es mellette, ellene. Ellenőrizzük a 39-est. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 468 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük ezt is, de kérem, hogy emeljék magasra a kezüket, mert így nem látom, hogy ki hogyan szavaz. Tehát lezárom a szavazást a 468-ról, elutasítottuk. 457-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 456 mellette ellene ellenőrizzük a 456-ost is. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 460-as mellette ellene, tartózkodás elutasítottuk. 462 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 466 mellette, ellene. Hát ellenőrizzük a 466-ost is inkább. És lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 465 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 40-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, ez azt jelenti, hogy a 27. oldal körül folytatjuk a 88-as módosítóval. Mellette, ellene, ellenőrizzük. A 88-as nem emelik föl a kezüket, és így nem látom, hogy ki hogyan szavaz. 88. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 604-es mellette, ellene, elutasítva. 4-es kompromisszum. Mellette, ellene. Tartózkodás ellenőrizzük. Nagyon fontos ez a kompromisszum, úgy gondolom. Tehát a négyes kompromisszumot ellenőrizzük, és lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Úgyhogy az ötös kompromisszum következik mellette. Ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 687 mellette. A három másikkal együtt mondom. Tehát 687, 701, 208 és 852. Erről egybe mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 691-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 694 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 23, 24, 25 egyben mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 696 mellette ellene ellenőrizzük a 696-ost. Lezárom a szavazást, elutasítva. Uh, 703 and 50. 703 és 50-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy a 8-as jön mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 793 és 106-os mellette ellene Ellenőrizzük a 793-ast és a 106-ost ellenőrizzük, lezárom a szavazást, elutasítva 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 8, 12 és 58-as egyben mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 8, 14 mellette, ellene, tart, ellenőrizzük, a 8-14-est. Természetesen lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 8, 15 és 59 azonosak, egyben szavazunk mellette. Ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Let us check both of them. I close the vote. Rejected. Rejected. No. 816. 816. And 816 eh, in favor. 816-os mellette, ellene. Hát megint ellenőriznünk kell, mert nem látom, hogy hogyan szavaznak. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Most akkor két módosító egyben, 818-as és a 108-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor először a 817-esről szavazunk két részben, az első részről szavazunk. Mellette, ellene, ellenőrizzük. Please check it. First part of 817. I close the vote. Accepted. Accepted. Second part false. Second, second part. False. Yes, of course. Now we go to amendment. Nos, elfogadtuk ezután, a 820-as következik mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Tízes kompromisszum mellette. Jó, valaki az ellenőrzést kérte, tehát a 820-ast ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Most a tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy a 11-es kompromisszum következik a szóbeli módosítóval. Kérdezem, hogy van-e valaki, aki ellenzi a szóbeli módosítót? Senki nincs, aki ellenezné, tehát akkor szavazhatunk a szóbeli módosítóról, jó? Tehát 11-es kompromisszum a szóbeli módosítóval mellette, ellene, ellenőrizzük, nagyon fontos. Elektronikusan ellenőriztük, lezárom a szavazást. Rejected. Is rejected. Elutasítva. A 877-es mellette ellene tartózkodás Elutasítottuk 878-as és 879-es egyben mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk ezt is. Tehát a 78-79-est utasítottuk el, a 880-as jön mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 898 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrzést kérnek, akkor a 898-ast ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 60-as mellette ki van mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítva. 899 mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadtuk. 900 mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítva. 901 mellett, 904 mellette? Ellene? Tartózkodás. Hát nem emelik föl a kezüket, inkább ellenőrizzük a 904 est A 901-esről is szavazni kellett volna, mondja a titkárság. Egy pillanat, kedves barátaim, mondja az elnök úr. A titkárságunknak van egy fontos megjegyzése. A 898-ast nem szavaztuk meg, tehát ez azt jelenti, hogy a 901-es módosítóról is szavaznunk kell, és ez nagy különbséget jelent most. Nem fogadtuk el a 898-ast. Tehát Igen, a 898-ast elutasítottuk, tehát a 901-esről szavazunk. Ki van mellette? Chair, Chair. 8, nine. Mr. Busek. Eight was not adopted, therefore we vote 901. Mr. Bu Mr. Busek. 9H, H, 9H was not adopted. A 898-ast elutasítottuk. Ezért a 901-esről kell szavaznunk. A 901-esről szavazunk. Nagyon odafigyelek, nem megyek túl gyorsan, sajnos a 901-esről szavaznunk kell. Lehet, hogy nem szeretik, de szavaznunk kell. Ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elutasítottuk. És akkor most jöhet a 904-es mellette. Ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, mert nem látom. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítottuk a 904-est. 905 és 112 egyben mellette. Ellene ellenőrizzük. I close the vote. Lezárom. Elfogadtuk. 912-es következik. A 913-assal egyben mellette ellene. Ellenőrizzük a 912-es és 13-ast egyben. Megnyitom a szavazást. On three, together. In fact, uh, I open the vote. And I close the vote. Rejected. Lezárom, elutasítottuk. 914 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 10-12 oldallal később a 13-as kompromisszum jön. Nálam a 62. oldalon van mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette, ellene, ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 15-ös kompromisszum fog következni, de szóbeli módosítóval. A szóbeli módosítót valamennyi frakció támogatta. Tehát a szóbeli módosítóval együtt a 15-ös kompromisszum ki van mellette? Ellene, tartózkodás elfogadtuk. 16-os kompromisszum következik, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 17-es kompromisszum mellette, megnyitom inkább a 17-es kompromisszumról a szavazást elektronikusan, mert ez nagyon fontos. Tehát a 17-es kompromisszum következik. The vote. Oh. Megnyitottam a szavazást. I open the vote, yeah. And I close the vote. Okay. Lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk ezt. A 126-os és 1267-es mellette Elnézést várok, mert a többiek lemaradtak. Nálam a 94. oldalon van ez a kompromisszum. 1267-es. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Mellette, ellene, ellenőrizzük a 1268 és 1269-est. Lezárom. Elfogadtuk. 171-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 39 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 172 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 1240-es mellette, ellene, tartózkodás. Kimaradt Kimaradt az előző, az 1270-esről is szavazni kell. Mell- mellette? Ellene? Tartózkodás. Elutasítottuk. But it's okay. The result is the same. Uh, 40 in favor. Mellette? Ellene? Tartózkodás. Elutasítottuk. 174 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 18-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Egy-kettő-hét-hét mellette ellene ellenőrizzük az 1277-est. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 112 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 1283 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1284 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 90 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a 19-es kompromisszum, három oldalt letekerünk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 28 mellette, ellene, tartózkodás, nem világos, ellenőrizzünk a 28-asról, megnyitom a szavazást. És lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 29 mellette. Ellene tartózkodás, az SND nem szavazott. 29-ről kérem még egyszer, emeljék magasba a kezüket. 29. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hatos mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük ezt is hatosról szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A hármas következik, mellette, ellene, tartózkodás. Kérem, a szocialisták e, tornázzanak, emeljék magasra a kezüket. Hármas módosító mellette. Ellene. Tartózkodás de még így is sajnos ellenőriznem kell. Jó. Elnézést kérek, hogy keményen dolgoztak, és mégis ellenőrizzük. Elutasítottuk. 171-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 10 mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük a tízest. Lezárom a szavazást a tízesről. Elutasítottuk. Kettes mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Négy mellette. Ellene. E... Négy, négyes, négyes, ellenőrizzük a négyest. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 11-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Néppárt. Most a néppárt nem szavaz rendesen. 11-es. Ellenőrizzük a 11-est. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most az NV11-es módosítója következik mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 12 NV részéről mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 176 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 178 mellette. Ellene tartózkodás ellenőrizzük. A 178-ast ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Á, ah, egy néppártival több van, mint kéne. Most már jó. Köszönöm szépen. Az eredmény alapján elutasítottuk. 194 mellette. Ellene. Még egyszer, 194. Ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 177-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük, kedves barátaim, a 177-est, mert nem látom, hogy hogyan szavaznak. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. kettő mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük. Zanonátó kolléga Talán az ön hibája, de megnyitom azért a szavazást a 192-ről, ellenőrizzük tehát 192-esről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm. Két módosító, 193-as és 14-es, együtt szavazunk róluk, mert azonosak, mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 195 és 15-ös egyben mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 16 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 207 és 20 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 20-asról és 207-esről a szavazást. két módosítóról együtt szavazunk, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 210-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 213 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 214 mellette. Ellene tartózkodás ellenőrizzük. 214, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 215. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 11-es és 22-es együtt mellette ellene tart, ellenőrizzük. Kettő módosító, Agri 11 és Envi 22. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 2.16 mellette. Ellene. Ellenőrizzük ezt is. 216-ost. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 23 mellette, ellene. Ellenőrizzük a 23-ast is. 23. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 218-219 mellette, ellene, ellenőrizzük. Mind a kettőt együtt. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Elég világos többséggel. 244-245 együtt, mellette, ellene, ellenőrizzük ezt is. 244 és 245. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Most a 241, 42, 43 együtt, mellette, ellene. Jó ég, ellenőrizzük ezt is. Lezárom a szavazást. 242-43 elutasítottuk. Most ismét három módosító következik, 246, 247, 248 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük ezeket is. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 254 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 255 mellette ellene ellenőrizzük a 255-öst. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 25 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 256-os, 257-es együtt mellette ellene elfogadtuk. 258-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 263 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 13-as mellette ellene elfogadtuk. hetes mellette ellene tartózkodás 259 mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 259-est. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 260 mellette. Ellene tartózkodás Elutasítottuk. Kérem, emeljék a karjukat. Ellenőrizni kell a 260-as, mert nem volt világos. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. 14-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 26 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 261 mellette ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 261-est. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A 262-es következik mellette, ellene, tart, ellenőrizzük ezt is, a 262-ről szavazunk. Lezárom a szavazást. elfogadni. négy mellette. Ellene. Haha! Megnyitom a szavazást, mert nagyon egyenlőnek tűnik. Igen, ellenőrizzük. 264-est. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 270-es következik a következő oldalon, 270-es mellette, ellene, ellenőrizzük. Kettőszázhetven. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 271 mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük ezt is. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 18-as mellette ellene. Még egyszer ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 18-asról. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 19 és 272 együtt mellette, ellene, ellenőrizzük. Igen, ellenőrizzük ezt a kettőt is. 19 272. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 273 mellette. Ellene. Megint csak azt mondom, hogy ellenőrizzük, a 273-asról szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 274 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 274. 274. Megnyitom a szavazást. Ellenőrizzük, ahogy kívánják. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 278 mellette. Ellene. Ellenőrizzük a 278-ast is. 278. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 277 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 279 ellene ellenőrizzük, a 279-ről szavazunk. 279. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 282 mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük ezt is. Nem világos. 282-ről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Túlnyomó többség, fantasztikus eredmény. E, ilyet még nem ellenőriztünk. De hát ennek is el kellett, hogy jöjjön az ideje. Következő oldal, 285-ös mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 286 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. 286-os. Lezárom a szavazást. És elutasítottuk. 287-es. Mellette ellene Ellenőrizzük a 287-et. Lezárom a szavazást. E, 288 mellette, ellene, ellenőrizzük ezt is, az előzőt elfogadtuk. 287-et elfogadtuk, 288-ról lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 22 mellette ellene. Tartózkodás ellenőrizzük. A 22-est. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 290 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 291 mellette. Ellene. Tartózkodás ellenőrizzük. 291. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 33 mellette. Ellene tart, ellenőrizzük. A 33-asról szavazunk elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 34 mellette. Ellene elutasítottuk. Na jó, ellenőrizzük, ellenőrizzük a 34-est. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Három tizennégy mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 3.15 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk most három módosító következik, három 118, 19 és 42 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 320 mellette. Ellene ellenőrizzük a 320-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítottuk. 54 részenként szavazunk első rész mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Második rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Következő oldalra ugrunk. Deve 16-os Deve 16 mellette. Már a következő oldalon járunk. Mellette. Ellene. Ellenőrizzük. Deve 16-os. Deve 16. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Ellen utasítottuk 17 deve mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Deve 18 mellette ellene ellenőrizzük a 18-ast. Deve 18-ast. Elfogadtuk. 93-as következik mellette, ellene, ellenőrizzük, ellenőrizzük. 93-as. És le is zárom a szavazást, és elfogad. Záró szavazás következik. A módosított bizottsági javaslatról név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, ahogy látják, elfogadtuk. Gratulálunk Blanco López úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az összes érintett személynek, a jelentéstevőknek, titkárságnak, a frakciók titkárságának, a saját frakción titkárságának is köszönöm a munkát, amit végeztek ezen eljárásra kapcsolatosan, amely ugye most a végez érkezett, meghallgatjuk majd a tanácsban a vitát, amit egyes tagállamok ösztönöztek, és nyilvánvalóvá vált, hogy nagyon nehéz itt a feladatunk para cumplir, cumplir con los objetivos de París nos permita sacar a párizsi megállapodás céljait akarjuk tehát itt tiszteletben tartani, és remélhetőleg az irányelv összhangban lesz a párizsi megállapodással. Azt hiszem, hogy jó volt a szavazás, és remélem, hogy az anyagot elfogadják majd a köz érdekében, és tiszta energia jelenik majd meg. Köszönöm az ön optimizmusát. Világszerte ugyanabba az irányba haladunk, remélem. Kedves barátaim, most az egészségükre szeretnék egy kortyot inni, ha lehetséges. Egy perces szünet, kérem, ne mozduljanak el. Uh, it is much more alcohol than in Mr. Churchill case. Ebben sokkal több alkohol van, mint Churchill úr poharában volt. Well, Reinhold, we vote immediately. We vote. Okay. Dear colleagues, one minute past. Tisztelt kollégák, el is telt ez az egy perc. Uh, we go to the draft report. Következik az energiahatékonyságról szóló jelentés. Európai Parlament és Tanács irányelve, amely az energiahatékonyságról szóló jelenlegi irányelvet módosítja. Ahogy látják, én nem vagyok elég hatékony a mai napon. Kezdjük is meg a szavazást. Elektronikus szavazás. szavazást. Elektronikusan kezdjük az egyes kompromisszummal. Megnyitom a szavazást. I open the vote. Megnyitom a szavazást az egyes kompromisszumosról. And I close the vote. És le is zárom. Elfogadtuk. Uh, that was alternative. So now we go. Most pedig nézzük az MV21-es második részét, vagy két részben mellette Megtalálták? Még egyszer tehát, MV 21-es második rész mellette, ellene, ellenőrizzük elektronikusan ezt, és le is zárom a szavazást. Elfogadva. A 248 és 249-es mindkettő esetben második rész mellettük, ellenük. Ellenőrizzük elektronikusan. Le is zárom a szavazást. Elfogadtuk. 265 mellette. Ellene. Elfogadva ellenőrizzük. I close the vote. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 34 mellette ellene tartózkodás. Elutasítva? Elutasítva. A 34-es. 269 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 35 mellette, ellene tartózkodás, szintén elutasítottuk, 271-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 36-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 272-es mellett mellette ellene tartózkodás elutasítva ellenőrizzük a 272-est. 272 ellenőrizzük, és le is zárom a szavazást. Elfogadva. Most pedig nézzük a 40-est mellette ellene. Ellenőrizzük ezt, a 40-est elektronikusan. I close the vote. Lezárom a szavazást. Elutasítva 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadva most négy, a 42-es, a 74-es, ugye ott van a listán, mellettük, ellenük, tartózkodás, ellenőrizzük tehát ezeket, és le is zárom a szavazást, elutasítva, 43-as, 44-es, megint négy módosítóról szavazunk itt a listán, mellettük, ellenük. Azt hiszem, hogy elutasítottuk őket. 45-ös, 278-as mellettük, ellenük. Tartózkodás. Nem emelik a kezüket. 45-ös és 278-as. Most ellenőrizzük ezeket elektronikusan. Együtt szavazunk róluk, lezárom a szavazást. Elutasítottuk őket, 46-os mellette ellene tartózkodás. Kedves barátaim, kérem emeljék a kezüket, mert nem látom az eredményt, tehát 46-os még egyszer mellette ellene tartózkodás elutasítva. 47-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 48-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 49-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 284 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 50-es mellette ellene, tartózkodás elutasítva 51-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 52D mellette, ellene tartózkodás elutasítva 286-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva 267-es mellette ellene elutas. Most együtt szavazunk hat módosítóról, a 267-essel kezdődő a következő oldalra nyúlik át ez a hat módosítót, a 285-össég mellettük ellenük tartózkodás elutasítva az összes módosító. Kettes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig menjünk 4-5 oldallal harrébb. 145-össel a két módosító, elutasítottuk a kettőt. 3, 4, 5 ellenőrizzük ezt. 3, 4, 3, bocsánat. Itt le is zárom a szavazást, elutasítva. Szenti szavazás következik a hármas számú kompromisszumosról. Ez egy nagyon fontos téma. Le is zárom a szavazást. Elfogadva. Négyes kompromisszumos. Mellette. Ellene ellenőrizzük. Nagyon fontos ez a kompromisszumos. Négyes kompromisszumos, lezárom a szavazást. Elfogadva. Um, uh, they were competing, both of them, for eight and four. Now we go to uh, colleagues 15, 15 pages forward. Most 15 oldallal előrébb fogunk ugorni a 482-esre. Ki van a 482-es mellett? Ki van ellene? Ki tartózkodik? elutasítva 5-ös kompromisszós mellette ellene tartózkodás elfogadva, 6-os kompromisszós mellette ellene tartózkodás elfogadva, 4, 8, 6 második rész mellette ellene tartózkodás. Ellenőriznünk kell természetesen. Le is zárom a szavazást. Elutasítva 4-9-2 mellette ellene. Ellenőrizzük ezt is még egyszer elektronikusan. Be rejected I close the vote. Lezárom a szavazást. Ön nyert. <laughs> Két módosító 493, 494 mellettük, ellenük. Tartózkodás elutasítva. 495D mellette ellene tartózkodás elutasítva. 496 mellette ellene tartózkodás úgy láttam, hogy elutasítottuk, mert a szocialisták nem működnek közre itt a szavazásnál. Hetes kompromisszumos a 7A-val kiegészítve elektronikusan szavazunk először a 7A kompromisszumosról. I close the vote. Accepted. Accepted. Elfogadva, hetes kompromisszumos is, és most néhány oldalal előrébb ugrunk. 498, mindenki nyugodtan keresse meg, hogy hol is tartunk. 498 mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük a 498-as elektronikusan, és le is zárom a szavazást. Rejected. Elutasítva. MV33 mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. MV33. És lezárom a szavazást elutasítva. 5-10 mellette ellene. Ellenőrizzük ezt is újra. 5-10. Lezárom a szavazást. A néppártól egyel kevesebben szavaztak. We can close. Rejected. Egyel többen, elnézést. 5-1-1 in favor. 5-11 mellette. Még egyszer ellenőriznünk kell az 5-11-est. 5-11. Lezárom a szavazást. Öt tizenkettő mellette ellene ellenőrizzük az 5.12-est. Megnyitom a szavazást, és lezárom a szavazást. Elutasítva. 5.13 mellette, ellene. Ellenőrizzük ezt, és 5.13-as, 5.13-asról szavazunk, lezárom a szavazást elutasítva 5-14 mellette ellene elutasítás elfogadva 5-15 mellette ellene tartózkodás elfogadva 5-16 mellette ellene tartózkodás elfogadva 5-17 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 518 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 519 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 521 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 522 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 5-23 mellette ellene ellenőrizzük ezt, az 523-as elektronikusan. Elzárom a szavazást. Elfogadva. 5-24. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 534D. Nem, akkor még előbb az 524-est fogjuk elektronikusan ellenőrizni. És le is zárom a szavazást. Elfogadva. 534D mellette. 534D és 535D együtt mellettük, ellenük ellenőrizzük elektronikusan ezt a két módosítót együtt, tehát szavazunk róluk elektronikusan, lezárom a szavazást, elutasítva 537 mellette ellene, tartózkodás elutasítva, 538 split volt következik, első részről szavazunk, mellette ellene, tartózkodás elfogadva, Második rész. Mivel az első rész régen leszavaztunk, a második rész is szavazunk mellette, ellene. A második részt ellenőrizzük most elektronikusan. Le is zárom a szavazást. Szintén elfogadtuk. Most az 5 3-9-re ugrunk át, mellette ellene ellenőrizzük. 5.39. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 5.40 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük elektronikusan. Az 540-esről szavazunk, tehát lezárom a szavazást elutasítva. 5, 42 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 543 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük ezt elektronikusan, az 543-asról szavazunk elektronikusan, lezárom a szavazást, elfogadva tehát, ö, elutasítva tehát, MV35-ös mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, MV35-ösről szavazunk elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elutasítva, 36-os mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük ezt a 36-ost elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Most pedig három módosítóról szavazunk együtt 544D, 545D, 548D, mellettük ellenük tartózkodás elutasítva. 550 mellette ellene. Ellenőrizzük az 550-est elektronikusan. És leizárom a szavazást elfogadva. 549-es követ Kezik ugyanezen az oldalon? 549-es mellette, ellene, ellenőrizzük. Az 549-esről szavazunk elektronikusan, lezárom a szavazást. Elutasítva, 5.50 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 5.5.1 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük az 5.5.1-est, elektronikusan lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. A 8-as kompromisszumos következik, elfogadva. Most néhány lapot ugrunk az 592-es D-re megtalálták, valószínűleg igen, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 593-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, we go to 595. Yeah, to, to 591. 595. 95-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 613D mellette ellene tartózkodás elutasítva. 614-es mellette ellene. Ellenőrizzük ezt elektronikusan, a 614-est. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 616-os mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 618 mellette. Ellene ellenőrizzük elektronikusan a 618-ast. I close the vote. Zárom a szavazást. Elutasítva. MV44-es mellette. Mm, ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük ezt elektronikusan. Lezárom a szavazást elfogadva elég világos többséggel. 619 mellette ellene mégis ellenőrzök ezt még egyszer 619 elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 621 es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. vote. Lezárom a szavazást. Elutasítva ezúttal 6, 23, 6, 24 együtt mellettük. Ellenük tartózkodás elutasítva mindkettő 6, 25 mellette ellene tartózkodás elfogadva, tízes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, most pedig há, ö, négy oldalt ugrunk egészen az MV 45-ösig mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük ezt elektronikusan, az MV 45-ösről szavazunk, lezárom a szavazást. Elutasítva most 4 6 3 5 ről szavazunk mellettük ellenük. Tartózkodás ellenőrizzük ezt elektronikusan, és le is zárom a szavazást elutasítva. Most elektronikus szavazás következik. A kompromisszós 11-es ről. Megnyitom a szavazást 11-es kompromisszumosról, és le is zárom azt. Elutasítottuk egy nagy, nem egy nagy különbséggel, de elutasítottuk. Most a 11 a kompromisszumosra térünk át, Megnyitom a szavazást. És lezárom a szavazást. Elfogadva. Most néhány oldal arrébb, a 11 B-re ugrunk át mellette, Talán ellenőrizzük elektronikusan a, kom- a 11B kompromisszumost, ez pontosabb lesz így, meg tudjuk a pontos eredményt. Le is zárom a szavazást a 11B-ről elfogadva. Most átlépünk a 12-es kompromisszumosra. A négy oldal arrébb van ez, mellette, ellene, elfogadva. 693-as módosító mellette ellene. A 693-ast ellenőrizzük elektronikusan. 693-as, lezárom a szavazást. Egy néppárti képviselővel többen szavaztak. Most lezárjuk. Elfogadva. A 80-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, a 13-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, a 14-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 101-es mellette ellene 101-es. Let us check 101. I close the vote. Lezárjuk a szavazást. Elutasítva. Against. Abstention accepted. Compromise 15. 15-ös kompromisszumos. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös kompromissz, 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 1.33-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 134-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, úgy szintén. Most pedig átlépünk a 138-139-es együtt mellettük. Egész. Ellene tartózkodás Elfogadva, köszönöm. Patriciának, Patricia segítségével sikerül itt boldogulnom. 141 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 144 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 143 mellette, ellene, ellenőrizzük. 143-ast. 143. És lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 142 mellette. Ellene. Ellenőrizzük. 142-t. 142. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 17-es kompromisszum, elektronikusan szavazunk. 17-es, elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Envi 7-es és 151-es együtt mellette ellene ellenőrizzük ezt is. Két módosító tehát Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Következő oldalon folytatjuk. Két módosító, ismét, 162-163 együtt, mellette. Ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 175-ös Két részben szavazunk, első rész mellette. Ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette. Ellene, ellenőrizzük a második részt. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk a második részt. 182, itt is részenként szavazunk az első részről mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, ellenőrizzük, ellenőrizzük a második részt. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 183-as következik mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. 183-ast. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. MV11-es mellette. Ellene. Ellenőrizzük. Ellenőrizzük ezt. Lezárom a szavazást. És elutasítottuk. 184 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 185 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 196 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 19, 198 mellette ellene ellenőrizzük a 198-ast. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 199 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 19-es kompromisszum mellette ellene, ellenőrizzük, ellenőrizzük, hogy biztosak legyünk. 19-es kompromisszum, tehát lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 203 mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Kettő tizenöt mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk 2.17 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 2.18 két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 20-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 224 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 225 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 227 mellette, 225-öt ellenőrizzük rendben. Megnyitom a szavazást 225-ről. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 227 mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 229 mellette, ellene, ellenőrizzük a 229-eset. Ellenőrizzük, 229, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 230 mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 20 231 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 28 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 238 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 29D mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 30 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 244 mellette ellene ellenőrizzük a 244-est. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 32-es mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 245 mellette. Ellene, tart, ellenőrizzük a 245-öst. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 83 mellette, ellene, ellenőrizzük a 83-ast. A 83, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. És 84-es mellette, ellene, Ellenőrizzük ezt is. A 84-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kedves kollégák, záró szavazás következik a módosított bizottsági javaslatról név szerint. Megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. És lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Uh, uh, that's all I understand. Uh, there is no other voting. Nincs több szavazás. Ha jól értem, akkor ezzel befejeztük a szavazást. Kedves barátaim! Nem vagyok elég energetikus önöknek, úgy látom. Kérem, egy picit figyeljenek ide, kedves barátaim. 14 óra 30-kor folytatja a szakbizottság az ülését. Kérem, emlékezzenek, hogy délután 14 óra 30-kor legyenek itt, most pedig van három órájuk azért, mert ilyen jól szervezetten szavaztak. Köszönöm szépen. Találkozunk délután.